van. A munka azonban még nem zárult le, még akkor sem, hogyha ez a szöveg elfogadásra kerül, amíg csak akkor fog kezdődni a munkot. És most pedig lezárjuk a vitát, mondja az elnök, a szavazásra pedig holnap kerül sor. Most azonnal rátérünk a következő napi rendi pontra. Emlékeztetni szeretném önöket, kedves kollégák, hogy 24 órakor legkésőbb be kell fejeznünk a munkát. Azt követően nagyon nehéz lenne a tolmácsolást megoldani, nem csak a mai, problém, mai helyzetet, hanem a holnapit is tovább bonyolítaná. Tehát mindenkit kérek, hogy a lehetőleg rövidebben összefogottan szóljanak hozzá, és tartsák be a hozzászólási időket Következő pont, tehát megadom Coelho jelentéshez a Schengeni vívmányok Schengeni információs rendszere vonatkozó rendelkezéseinek a bolgár köztársaságban és Romániában történe alkalmazásáról. Carlos Coelho kollégái a szó négy percre jelentéstevőként. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt Mástrom, biztos asszony, kedves kollégák. Négy fő pontot szeretnék hangsúlyozni. Először is az értékelési eh, folyamatot. 2007-es felvételük óta Bulgária és Románia azon dolgozik, hogy a Schengeni övezethez is csatlakozhasson. A tanács döntése a belső határok megnyitásáról egy értékelési eljárás végén születik meg, minden intézkedésnek meg kell lennie. Adatvédelem, Schengen információs rendszer használata, tengeri, szárazföldi, határok, rendőrségi együttműködés, vízumok. Az értékelési folyamat, eljárás azzal indult, hogy a tagállamok bejelentették, hogy készen állnak minden szempontból, adatvédelmi szempontból és az eredmény előfeltétele az integrálásuknak az SIS-be. Előfeltétel tehát, hogy minden meglegyen. Másfelől dokumentumokhoz való hozzáférés. A parlament a határozat határozattervezetet eljuttatta az Európai tanács. Az Nagyon fontos, hogy a parlament minden információhoz hozzáférjen. A tanács azonban csak hosszasunk, unszolásunkra bocsátott a rendelkezésre az adatokat. Végül a román nagykövetnek köszönhetően sikerült megoldást találni. Az volt a kérés, hogy a bizalmas titkos iratokat minősítsék át nem titkos iratokkal. Mm, ugyanez volt a probléma, amikor a Schengeni joganyag más aspektusairól kellett a parlamentnek véleményt nyilvánítania. Tehát a parlament és a tanács közötti megállapodást előbb kellett volna megkötni a dokumentumok átadásáról, akkor gyorsultak volna a dolgok. Ami Romániát illeti, a 87-15-ös átvételével kapcsolatban voltak nehézségek, illetve a nemzeti rendszerrel Bulgáriában április 26-án azonban a tanács úgy döntött, hogy ők megkapják a zöldjelzést. Két törvény, két jogszabály alkalmazásával kapcsolatban voltak problémák adatvédelem és Schengen információ rendszeres ellenőrzése. Hát, általánosságban azt mondhatjuk, hogy azok a problémák, amelyeket feltártunk, nem súlyosak, így Romániának és Bulgáriának is zöldjezést szeretnénk adni adatvédelmi téren is. Szeretném megragadni az alkalmat, elnök úr, hogy nagyon fontos lenne, hogy egy európai értékelési rendszer minél hamarabb beinduljon, egy egyszerű, átlátható rendszer a Schengen értékelésre. A parlament tavaly októberben elutasította az erre vonatkozó javaslatot, és azt kérem a bizottságtól, hogy minél hamarabb tegyen új kezdeményezést. Köszönöm. Köszönöm szépen Koelyó úrnak, most pedig Malmström biztos asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Koelyó úr, hölgyeim és uraim! Biztos vagyok abban, hogy Románia és Bulgária mindent megtesz annak érdekében, hogy elérjék a március 2011 márciusában a célkötözéseket, és a bizottság teljes mértékben támogatja mindkét országot, hogy sikerüljön átjutniuk a Schengeni értékelésen. A tanács felelőssége az, hogy el lehessen végezni a Schengeni értékelést, és ennek alapján a tanács majd dönt arról, hogy megszünteti-e a határellenőrzést. Ezek a vizsgálatok már folynak, még nem lehet megmondani most azt, hogy mi lesz majd a vége ennek. Az első előkészületek sikeresek voltak, átvizsgáltuk az adatvédelmet, és ennek alapján Románia és Bulgária most már hozzáférés kap a Schengeni rendszerhez. A Coelho jelentés azt javasolja, hogy Románia és Bulgária tájékoztassa a tanácsot a nyomonkövetési javaslatokról, ez már valóban folyik. A tagállamokat is tájékoztatják az eredményekről. Ennek alapján a jelen a tanácsnak kell tájékoztatni a parlamentet. Ebben a kontextusban szeretném a javaslatokat megemlíteni, és megerősítem azt, hogy az ősz folyamán egy új értékelési mellett fogunk beindítani a Lisztaboni szerződés lépése után. Ugyanazért, amit Koáró úr is említett, úgy gondolom, hogy a tagállamoknak részt kell venniük ebben a mechanizmusban. A tagállamokat be kell vonni, annak érdekében, hogy a kölcsönös bizalom erősödjön, és valóban meg lehessen szüntetni a belső határellenőrzést. Az Európai Parlamentnek tájékozódnia kell a végső eredményéről az értékelésnek. A, tanár, a bizottság megpróbálja a jelenlegi intézkedésekkel orvosolni a korábbi hibákat, az ajánlásokat nem mindig valósítják meg, ezért nagyon fontos a parlament támogatása ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök. Nos, szeretném még egyszer bejelenteni azt, hogy 10 másodperccel senki nem lépheti túl a felszólalás idejét, mert kb. megszakítom. Az LPP e nevében Nedelcseva asszony következik господин председател госпожо комисар поздравявам господин коелho Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, biztos asszony, gratulálok Coelho úrnak a eh, jelentéshez. A, eh, az adatvédelmi területek a vizsgálata lehetővé teszi, hogy meghatározunk egy olyan időpontot, amikor a Schengeni információs rendszer Bulgáriára is alkalmazható. Bulgária csatlakozásával és a SZISZ-hez való csatlakozás, ez örömmel töltött el mindenkit, a polgárokat, és ez továbbá egy lehetőség, hogy megszűnjön a határ, belső határ ellenőrzés, és ez egy olyan siker, ami az erőfeszítéseknek köszönhető, amit a bolgár kormány tett. A bolgár kormány minden tőle elkövetett annak érdekében, hogy a múltbani lemaradást korrigálja. Itt nem csak az a mozgá- szabad mozgásról van szó, hanem arról is van szó, hogy sokkal szorosabb a vámügyi együttműködés, különösebben az ember csempészet és keres és az áru csempészet tekintetében. Bulgáriának a csatlakozása Schengenhez az egy álom a Bulgária számára, de természetesen azt is megkívánja ez, hogy figyelembe vegyük az ajánlásokat, valóban a követés a garancia arra, hogy a kötelezettségvállalásokat tovább fognak folytatni a Bulgária, Románia, és az alapjogokat valóságként kezeli. Két percben Inciu úr kap szót. Tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, tegnap ünnepeltük a 25. évfordulóját az európai mobilitásnak, a határok nélküli mobilitásnak, és ezzel kapcsolatban Márton asszony elmondta, hogy Schengen tulajdonképpen az egyik jelképe E, az egységes Európának, ami a mindennapi életben változást hoz az emberek számára. A másik bizottsági képviselő elmondta, hogy Schengen egy sikere az Európai Uniónak az elmúlt 30 év legnagyobb sikere. Tehát kellemes születésnapot Schengen, minden jót a szabadságnak, és számunkra pedig az lenne az igazi születésnapi ajándék, hogyha a jelenleg még hatályban lévő ellenőrzések megszűnhetnének. Ez egy nagyon fontos esemény, és a két ország valójában készen áll arra, hogy bizonyítsa, hogy képesek részesei lenni a Schengeni rendszernek, és úgy, hogy ez a bolgár és a román állampolgároknak az előnyére váljon, de valamennyi európai állampolgár számára is azért, hogy egy igazi európai gazdasági, szociális, szabad Európa valósuljon meg. Természetesen a két tagállamnak is be kell tartania az ütemtervet, amit a bizottság jelölt ki. Jó, hogy a parlamentnek sikerült betöltenie a garancia vállaló szerepét a jogok biztosítása tekintetében. Fontos az átlátható együttműködés az európai intézmények között, és íme egy olyan folyamat, ami konkrét és gyors eredményeket fog hozni mindenki érdekében. Ugyanakkor lefogalmazunk világosan, az Európai Uniónak nem szabad másra gondolnia, mint az állampolgárok szolgálatára, az ő szabadságukra, és az új értékelési rendszer Coelho úr szerint lehetővé fogja tenni a törvényesség javulását, illetve a mobilitást Európában. Most pedig Griszbek asszony következik. Tisztelt biztos úr, biztos asszony, elnök úr, néhány nappal ezelőtt Búzek úrral és Barozó úrral a Schengeni megállapodások évfordulóját ünnepeltük. Most egy új mérföld került a közelünkbe, tanács döntése hamarosan várható. Megvizsgáltuk, hogy megvannak-e az előfeltételek Bulgária és Románia esetében a belső határok felszámolása sához. Úgy tűnik, hogy az első értékelések pozitív eredménnyel jártak. Nem sokára ez a két ország is kezelheti majd a személyes adatokat, teljes integráció valósul meg a Schengeni rendszerbe ezeknek az országoknak, és az egész kontinensnek a biztonságát és jólétét erősíti majd ez. A tiltott bevándorlás a nemzetközi bűnözéseni küzdelemben fontos ezeknek a rendszereknek a használata, csökkennek így a kockázatok, az elnök megszakította szót. Most pedig Zdanoka asszony következik. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, tisztelt biztos asszony! A Schengen térség szerves részéről van szó, úgyhogy egy nagyon fontos témáról beszélünk. Én is új tagállamból érkeztem, és tudom, hogy Lettország mennyire akarta a csatlakozás a Schengeni térséghez. Üdvözlöm Románia és Bulgária csatlakozási esélyeit. Néhány hiányosságot feltártak az értékelések frakción. Biztos benne, hogy faluapot kell biztosítani, vagyis a parlamentnek monitoroznia kell azt, hogy a feltárt problémák hogyan oldódnak meg, különösen az adatvédelmi téren. Remélem, hogy a slotok hiánya nem jelenti majd azt, hogy a szészhez nem csatlakozhatnak ezek az országok. Azt gondoljuk, hogy új mechanizmust kell kialakítani, és a parlament számára lehetővé kell tenni a demokratikus ellenőrzést. Üdvözlöm Marstrom asszony szavait, mi szerint ez így lesz. Köszönöm. Az elnök mikrofonja most nincs bekapcsolva. Zsobró kollega következik. Románia. Hóf dwóch najmłodszych. Elnök asszony. Stanowi jeden Sorry. Nem működik a tolmács berendezés, ki van kapcsolva valami. Most hallanak? Igen, most halljuk. Most megint nem halljuk az angol tolmácsolást, a magyar tolmácsolást. Most már igen, tehát Románia és Bulgária 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, átvette a közösségi joganyagot, most pedig arról folyik a véta a tanácsal, hogy a két legfiatalabb tagállama az Európai Uniónak mennyiben képes átvenni a Schengeni joganyagot, és felszámolhatjuk-e így a határellenőrzést a belső határokon. Mindkét tagállam pozitív értékelést kapott, ami a határellenőrzés felszámolásának feltételeit illeti. Nagyon valószínű, hogy hamarosan megszűnik a határellenőrzés, és azt várjuk, hogy Románia és Bulgária technikailag is csatlakozni tud a SZISZ 2-eshez, legalábbis 2010. októberig ennek a roadmap szerint meg kellene valósulnia. Fontos, hogy ez gödülékenyen megvalósuljon. Az elnök mikrofonja nincs bekapcsolva. Tiene la palabra en nombre de... Most pedig eh, az EFD nevében Bafton úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A Schengeni egyezmény a mobilitás szolgálja. Az Egyesült Királyság nem része a Schengeni rendszernek, de bizonyos elemeit használjuk a Schengeni rendszernek a bűnöldözés szempontjából. A Schengeni jogszabályok széleskörű fórumot nyújtanak a bűnözés leküzdésére. Bulgária és Románia csatlakozása után a fő kérdésnek aznak kell lennie, hogy ezek a tagállamok tudják-e biztosítani a megfelelő ellenőrzést, illetve a szabad mozgást a kontinensen. Volt aggály ezzel kapcsolatban, hogy szükség van-e egy második elnőzési folyamatra. Az Egyesült Királyság független elnőzést szeretne, és nem szeretne útlevél nélküli utazást. Szeretnénk csökkenteni azt, hogy, a, hogy növekedjen a bűnözés aránya a nyílt határok miatt a Schengen elősegítheti az illegális áruk szállítását, hiszen az ellenőrzés főként a bizalmon alapul. A Schengeni információs rendszer kiszélesítése utat nyit a korrupció előtt, ugyanígy nagyobb integráció hoz, ahhoz is szükség van, hogy a SIS-2-t alkalmazzák. Például hogyan fogják a biometrikus adatokat tárolni. A kritikusok amiatt is aggódnak, hogy a rendszereket bizonyos politikai célokra is ki lehet használni majd. Hiszen egyre többen csatlakoznak ehhez, és ennek egyre nagyobb a veszélye. 500 ezer komputer tud belépni a Schengen információs rendszerbe, és nem lehet tudni azt, hogy hány ilyen komputer tartalmaz káros szoftvert. A spyverek hozzáférés biztosítanak mások számára és adatokhoz. Minél szélesebb a rendszer, annál több az adat, és annál nagyobb a lehetőség arra, hogy bűnözők körébe kerül ez. A tagállamoknak mindenképpen óriási biztonságra kell, hogy törekedjenek, és nem lehet kizárni a lehetőségét, hogy megsértik a szabályokat, amely mindenkinek a biztonságát kockáztatja. Köszönöm szépen. Elnök, most be kell fejeznünk, kedves kollégák, ezt a vitát. Lezárul a felszerelők listája. Most pedig rátérünk a Catch the Eye-ra. Öten vannak a listámon, először is egy percre Antonescu asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc foarte mult, domnule... Tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, Coelho úrnak azért, ahogyan ezt az ügyet kezelte, és gratulálni szeretnék neki az elvégzett munkához. Támogatom mindazt, amit elmondott néhány perccel ezelőtt nem csak az értékeléssel kapcsolatban, az adatvédelem vonatkozásában, hanem az egyéb területekre is, amelyek még értékelésre várnak. A tanácsnak biztosítania kell, hogy az Európai Parlament tagjai megkapják a szükséges információkat ahhoz, hogy a parlament megfelelő döntést tudjon hozni. Remélem, hogy az ügyek ismeretében tudunk majd dönteni. Köszönöm szépen, most pedig Macseszkó asszony kapja meg a szót. Macseszkó asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Köszönöm, gratulálni szeretnék Coelho úrnak, amiért egy ennyire jelentős jelentést elkészítette. Románia számára Románia esetében van egy törvény, amit most fogadtak el az adatvédelemről, a személyes adatok védelméről, és ez mindenképpen egy előrelépés a mi hazánk számára, amely ugyancsak szeretne csatlakozni a Schengeni eh, térséghez. az érintett minisztérium eh, eh, fejlődésről tett tanúbizonyságot, és világosabbak fogjuk látni, 2011-ben azt is, hogy milyen döntések születtek, hogyha ide veszük a szikomár rend, tengeri rendszert is. Ezzel a reformmal új szolgálatokat hoztunk létre, új szolgáltatásokat, megerősítettük az együttműködésünket a Frontex-szal, de más szervezetekkel is, amelyek a földi ellenőrzést biztosítják, ellenfélbe szakította. Luhan úr következik. Köszönöm, președinte, mai întâi vreau și eu Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenekről csatlakoznék azokhoz, akik jó előadó úrnak gratuláltak. Valóban kiváló munkát végzett Románia és Bulgária esetében is. És szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy Románia a jó gyakorlat jó példáját szolgáltatta a e, tengeri e, szállítás esetében, és e, sikerült teljesítenie akárcsak Bulgáriának a SZISZ-hez csatlakozás feltételeit úgy gondolom, hogy a bizottságnak is részt kell vennie a támogatásban a két ország részére, hogy az értékelés pozitív eredménye záruljon miről is van szó? Arról, hogy az értékek alapján kibővül ez az övezet, szabad mozgás megvalósul a mi országainkban is. Köszönöm, kedves kollega. Következő hozzászóló. Tisztelt elnök úr, az országok hasznot húznak a SZÉSZ rendszerből. A SZÉSZ rendszer a szabad kereskedelmet, a szabad mozgást biztosítja. Ez nagyon fontos előrelépés az EU számára ugyanakkor ez megfelelő technikai infrastruktúrára van szükség a monitorozáshoz. Saját tapasztalatunkból tudjuk, hogy a Schengen vezethez való csatlakozás minden feltételét teljesíteni kell, mert ez a közös biztonságunk érdekében történik. Köszönöm szépen, Boris úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Koajó úrnak, aki eh, szakértőnk volt Schengen ügyben, és óriási munkát végzett. Nagyon örülök neki, hogy a Schengeni munkacsoport pozitív értékelést adott Romániának és Bulgáriának, és a két ország minden akadályt elhárított a pozitív eredmény elől. Eh, úgy gondolom, hogy a külső határok védelme nagyon fontos, a legfontosabb kérdés, Mindenképpen folytatjuk a munkát a sis 2 és a biometrikus azonosítókon, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ez már a közös munka része, és sok sikert kívánok a románoknak, a bolgároknak, ugyanolyan jó érzéseket, mint amit tapasztaltunk, amikor a cseh testvéreinkkel és más szomszédokkal megszűnt a határellenőrzés. Ez történelmi pillanat, bízom benne, hogy minden feltétel projektet hamarosan teljesít a két ország, és nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, kedves kollega. Malmström asszonynak adom meg a szót a reagálásra. Köszönöm szépen. Kedves képviselők, nem tudok sokat hozzátenni, hiszen elég széles körül a konszenzus igazukban, hogy volt okunk arra, hogy ünnepeljünk ezen a héten a Schengeni vívmány valóban az Európai Uniónak a vívmány, és ez valóban lehetővé teszi az emberek mozgását határok nélkül. Úgy vélem, hogy a Schengeni terület hamarosan két másik taggal nőni fog, de időközben a Schengen információs rendszerhez való hozzáférés a legfontosabb lépés. Még mindig van tennivalónk, vannak tennivalók ezekben az országokban, illetve a rendőrségi eh, együttműködés során, a bűn, szervezett bűnözéssel szembeni fellépés ellen. Szeretnék ellátogatni mindkét országba az év végéig, hogy megmutassam a támogatásomat, és megnézem ma az előrelépéseket. És szeretném most megköszönni a két országnak a, az előrelépéseket. Nagyon fontos a bizalom a többi áll, ö, állam szempontjából, és aztán ők is szeretnének konkrét eredményeket látni, tehát remélhetőleg ö, jó végkifejlete lesz ennek a történetnek szeretnénk az állhatóságot növelni, illetve az Európai Parlamentet jobban beszeretnénk vonni az értékelésbe, illetve végrehajtásba. És ezért remélem, hogy együttesen tudunk dolgozni ezen a mechanizmuson. Szeretnék személyesen köszönt mondani Coelho úrnak a jelentését, és várom a további együttműködést. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony! lezárjuk ezt a vitát, mégpedig azzal, hogy Coelho úr még hozzászól. Két perce van. Quatro notas finais. Primeiro para agradecer Köszönöm, elnök úr. Négy dologgal zárnám. Először is köszönet a kedves szavakért a képviselőtársaknak. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek is az együttműködését. Másfelől széles körű a konszenzus ebben az ügyben. Egy nagy igent mondunk ezekre a kezdeményezésekre. Ugyanakkor eh, kérjük, hogy a parlamentet mindig tájékoztassák, és hat hónap múlva kérem, hogy az ajánlások eh, végrehajtásáról számoljanak be nekünk. A harmadik dolog, Emlékezhetném magunkat arra, hogy ez csak az első lépés, további lépésekre lesz szükség, ahogy a biztos asszony is emlékezhetett rá. Az utolsó dolog pedig Gratulálok Malmström asszonynak a garanciákért, amelyeket adott, mi szerint az össze jogszabálytervezetet nyújt be az értékelési rendszerről. Ez a két ország csak a tanácsától kerül értékelésre. Mi igazi Európa értékelési rendszert akarunk, amilyet jelzett a biztos asszony, amiben minden intézmény részt vesz, vagyis a bizottság és a parlament is. Mindenek előtt európai értékelési rendszerre van szükségünk, ami kizárja a kettős mércét, és ami előírja a szigorú feltételeket a külső tagállamok részére, ugyanakkor a Schengenen belül lévő országok számára is kötelezőként tartja fenn ezeket a feltételeket. Schengeni tagállamoknak is be kell mutatniuk folyamatosan az ellenőrzéseken a külső határokon, hogy megfelelően működnek. Csak így valósul meg a rendszer biztonságossága a polgárok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, és gratulálok a jó munkához. Ezzel lezárul ez a vita, és holnap délben szavazunk.